Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, a felszólalóknak, az asszisztenseknek, mindenki, aki szeretne részt venni ezen a hallgatáson, és üdvözöljük az ENVI szakbizottság képviselőit is, ugyanis közös lesz ez a meghallgatás, a Júri és az ENVI közös meghallgatása. Üdvözlöm Jávor urat! Érdekes dolgok fognak itt elhangzani, a környezeti felelősségvállalásról szóló irányelvről. A Juri Szakbizottság közösen szervezte tehát ezt a meghallgatást az ENVI szakbizottsággal. Az ELD, vagyis a környezeti felelősségvállalásról szóló irányelv 2004. április 30-án lépett hatályba. Az Európai Uniós tagállamoknak pedig három évük volt arra, hogy átültessék ezt az irányelvet a saját nemzeti jogrendszerükbe. Ennek az átültetésnek, ez az átültetés végül 2010. júliusában fejeződött be, ami hát több mint három év, de legalább megvan az LD 18. cikkének értelmében a bizottságnak jelentést kellett készítenie 2014-ben arról, hogy milyen tapasztalatokat is szereztek a tagállamok, és természetesen ennek az irányának az alkalmazása alkalmazásának a vizsgálata igen sok problémát vett fel. Ezt egyébként 2013-ban mutatták be a, a tagállamok a bizottságnak, és más információkat is megosztottak a bizottsággal. Viszont, mivel a, az értékelés, illetve a jelentések későn érkeztek be, és mivel az Európai Unió politikai szintjén is voltak változások 2014-ben, így a jelentést végül csupán csak 2016 áprilisában fogadták el. Ez a kör már lezárult, most már kezdődhet a pontosabb meghallgatás, amelyen bizonyára számos információt hallhatunk majd. A Juri és az Envi szakbizottságok, társult szakbizottságok voltak a környezeti felelősségvállalásról szóló irányelv elfogadásakor. Így úgy tűnt, nekünk, illetve a kollégáinknak, hogy ez a két szakbizottság jó, hogyha közösen részt vesz a következő végrehajtási jelentés elkészítésében is. Következésképpen a két szakbizottság szerveztek közösen ezt a meghallgatást. Itt van velünk számos szakértő, számos felszólaló, a különböző érdekelt feleknek a képviselői, valamint az Európai Bizottság is. Együtt fogunk tehát meghallgatni egy nagyon részletes bemutatást arról, hogy az ELD, az átültetett ELD milyen hatásokat is váltott ki a tagállamokban az állampolgárokra, az üzletekre, a vállalatokra, a környezetre, milyen hatást is gyakorolt az ELD átültetése. Ezeket mind figyelembe kell vennünk. Átadnám a szót rögtön az első felszólalók úrnak, hogyha Jávor úr is egyetért, Szendre Kászotának szeretném átadni a szót, aki az Álborg Egyetemről érkezett, és az ELD átültetésének konkrét vetületeit fogja bemutatni. Egészen pontosan a a küszöbértékekről fog beszélni, a, a környezetvédelmi felelősségnek a hatájáról, a kivételekről, illetve az irányelvről általában. Tehát akkor, ha megengedik, át is adnám a szót Szendrá Kasszottának, aki 15 percben fogja bemutatni a munkáját. És hogy egyszerűsítsük a dolgokat, és hogy se Jávorú, se én ne legyünk csendőrök, itt van bal oldalon, illetve jobb oldalon is egy-egy óra, és akkor át is adnám a szót. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és az ELD irányelvről beszámolhatok. A tagállamok 2007. április 30-áig érvényesíthették ezen irányelv szabályait, és most már ezért a végrehajtást tudjuk elemezni. E célból emlékeztetni kell, hogy az ELD egy hosszú folyamat eredményeképpen jött létre, ez több mint 18 évig tartott. Az Európai Bizottság először az EU jogalkotói keret lehetőségeit vizsgálta meg, az environmental cleanup uh, felelőssége kérdését tisztázva így. Az e LD szövege tehát különböző kompromisszumok következtében jött létre politikai szinten, és a szöveg meglehetősen diplomatikus. Elnézést, hogy félbeszakítom, de azt látjuk, hogy a harmadik számú csatornán nem jön a francia tolmácsás. I was saying that the texts of the, these... Az e LD szöveget, tehát egy roppant diplomatikus szöveg, nem nagyon szókimondó, még a főbb fókusz kérdéseiben sem a környezetvédelmi felelősségvállalást létrehozandó rezsim tekintetében. Például a strict liability szigorú felelősségvállalás kérdésében. Fontos tudni, hogy ezen fókuszpontok, amelyeket itt a PowerPoint-on láthatnak, minden szinten megragadhatók, nemzetközi, EU, nemzeti, vagy akár az USA és az ENSZ e jogszabályok keretében is. E fókuszpontok rendszere nem esetleges, voltak éppen egy logikus szekvenciát követ. Hogyha az első pont, amely a környezetvédelmi változás defi- kár definíciója, ha ez megváltozik, a többi definíció is megváltozik. Az első fókuszpont, amely a környezetvédelmi kár definíciója, hogyha ez megváltozik, ez a definíció megváltozik, akkor az összes többire kisugárzik ez. Mai előadásomban ezért három fő fókuszpontra szeretnék koncentrálni, fókuszálni, a környezeti kár definíciójáról, másodszorban a hatályról, harmadsorban pedig a derogációkról, a kivételekről, azaz, hogy milyen esetekben tud a derogációra hivatkozva a károkozó felelősség vállalás a kötelme alól kibújni. Elég eh, szigorú ö, definíciója van az environmental damage, a környezeti kár eh, fogalmának. háromszor olvasunk itt a természeti erőforrásokról, a fajták és az élőhelyek, vagy a habitát kára, az az egyrészt, másrészt a víz, illetve a termőföldet, a földnek okozott kár. E három természeti erőforrás, vagy természeti ágazat kárra hatá- adja a környezeti kár hibáját, ö, definícióját. Ezen restriktív alapon próbálja a jogalkotó a környezeti kárat meg, kárt meghatározni, más irányelvekre kitekintve, az egyéneknek okozott kára, tehát ez a kategória nem terjed ki. Itt a természeti ö, erőforrásoknak okozott kár ökológiai és nem antropogén víziót vagy jövőképet követ. Ám a jogalkotó úgy döntött, hogy a szövegben az environmental damage meghatározásához egy technikai definíciót alkalmaz, de egy nem technikai jogi definíciót, ez egy technikai, tudományos definíció bár, de nem egy technikai és jogi definíció. Hiszen nézzük csak meg a kettes cikket itt látják, kivetítve a kettes sziket, ez azt mondja, a környezeti kár egy mérhető negatív változás a természeti erőforrásban, vagy ennek a korlátozása, amely közvetve vagy közvetlenül léphet fel. Ez tudományos nyelv, tagadhatatlanul ugyanakkor mégsem konkrét és világos kritériumokat határoz meg, és ez az értelmezésnek nyit szabad teret, a tagállamok által, által értelmezésnek a, a különböző jogrendekben. Egy olyan definícióra volna szükség tehát, amely a minimum közös nevezőt meghatározhatóvá teszi, de ez nem egy tudományos, hanem jogi definíció kell, hogy legyen hiszen ez egy tudományos közös nevező, de a bíráknak így nehézsége lesz ezt megérteni, megérteniük. A tudományos definíció túl magas küszöböt határoz meg a kár, mint eh, környezeti kár specifikációja során. Túl magas ez a küszöb, és így nagyon sok esetben, amikor kárt okoznak, a jogi vagy a tudományos küszöböt mégsem érik el. Túl tudományos ez a megfogalmazás, anélkül, hogy a környezeti kár fogalmát egyszerűbben értelmezhetővé és végrehajthatóvá tennék. Éppen ezért tehát a kritériumokra van szükség, hogy a mechanizmusok működőképesek legyenek, mégpedig időben működőképesek legyenek, hiszen ha felelősségvállalás nem azonnal érvényesül, akkor nem ér semmit sem. A második fók, fókuszpontom pedig a hatályra vonatkozik. Nem sok mindent mondhatok, csupán annyit, hogy a hatály függ a környezeti kár definíciójától, tehát szigorúan korlátozott a hatály. Ezt a definíciót a jogalkotó tárgyalta ki, és választottam. Hiszen, mint mondtam, a hatály és a definíció voltak éppen egy érme két oldalaként értelmezhető. A környezeti kárt meghatározó tevékenységekről kizárólag az LD harmadik melléklete szól, amely a significant potential risk jelentős potenciális kockázatról szól. Az LD lista, tehát az különböző tevékenységek, az engedélyezés, a regisztráció során figyelembe véteti ezt a szempontot, ugyanakkor a biodiverzitásnak okozott kár, a szelekció vagy az individualizáció során nem segít, mint döntési szempont, hiszen a felelősséget bármely tevékenységre ki lehet terjeszteni, feltéve, hogyha kulpát, a hibát, vagy pedig a hanyagságot, a negligenciát meg tudjuk állapítani. Ilyen módon, tehát voltak éppen a hatályt ilyen módon lehet kibővíteni, és ez lehetővé a tagállamok számára, hogy a hármas mellékletben felsorolt tevékenységeken túl a kulpa vagy a negligence, a hanyagság fennállása esetén alkalmazzák ezt a fogalmat. Így voltak éppen az egyes tagállamok között más-más értelmezési mező jöhet létre a kulpa vagy a negligencia a hanyagság tekintetében, és így eltorzulhat eh, a belső piac, eh, nem egységes a jogalkalmazása. Már is az utolsó fókuszpontomra fókuszálok, ez pedig maguk a derogációk, ezek maguk a derogációk. Azaz, az az eset, amikor a a szennyezést okozó jogi személy mégsem vonható felelősségre egy derogációra, egy kivételre hivatkozva. A kivételek és a védelmek, a defenszek más-más jogi természetűek. Ha megvizsgáljuk a négyes cikket itt a fólián, láthatjuk, hogy az éghajlatváltozás következtében létrejövő kárt illetve amikor a kauzális ok, okozati ö, kapcsolatot nem lehet létrehozni, ö, ezekben az esetekben nem érvényesíthető a kauzalitás, azaz mondjuk a savas esőnél nem lehet meghatározni, ki felel a savas esőért. Aztán vannak olyan kivételek, mint a polgárháború, a, a force major a háború, a természeti csapás, ezek a kivételek, ezek kötelezően figyelembe vehetőek. Az olaj um, szivárgás, az atomkatasztrófa uh, kivon, uh, kikerül a hatály alól, feltéve, hogyha nemzetközi megállapodások, melyekről a négyes melléklet szól, hatályosak, de ezek éppen még nem hatályosak, teszem hozzá a lábjegyzetben. Ezután létezik a kivételek második kategóriája, ezek pedig a derogációk, vagy a védelmek, a defenszek, amelyek opcionálisan alkalmazandóak. Itt két ügyről számolhatunk be. Létezik a Permit Defense, és létezik a State of the Art Defense. Mindjárt megmondom, mit jelent ez. Az első azt jelenti, hogy egy kivételt egy nemzeti hatóság vagy egy tagállam engedélyezett, például azért, hogy egy termelő valamilyen szennyező anyagot bocsásson ki, hogyha erre expressis verbis engedélye van a hatóságtól vagy a tagállamtól. Aztán létezik a state of the art védelem, Mit is jelent ez? Lássuk csak. Amikor egy üzemeltető, egy szennyezést okozó nem felel a szennyezésért, mert egy olyan terméket használ, amikor amelyről a piacra juttatás időszakában a tudományos tudás hiánya okán nem volt megállapítható, hogy kárt fog okozni. Mondjuk a nanotechnológiát alkalmazó gyártók, vagy a GMO-kat alkalmazó termelőkre vonatkozhat ez a kivételi szabály. Az LD rendszerem tehát nem fordítja meg a bizonyítási terhet, és a felelősség megállapítására nem alkalmazza a bizonyítási teher megfordításának módszerét. Mindez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon dönthetnek az értelmezés során, így a tagállamok de facto sokkal inkább puha felelősségi szabályokat alkalmaznak, hiszen a kemény vagy szigorú felelősségi szabályok nagyon drágák lehetnek. Ezért értelmezésemben úgy gondolom, hogy a harmonizációt nem szolgálják ezek a szabályok. Ahogyan láthatják ezen lájdokban, azaz szlájdokon, megpróbáltam megmutatni, hogy mit akart elérni a jogalkotóm. Ugye az equity és a balance, az egyensúly és az egyensúly két kérdését akarja el, elérni. Az equity azt jelenteni, hogy arányosságot kell teremteni, másrészt ugyanakkor véget kell vetni az ilyesfajta környezeti károkozásnak, szennyezésnek, és ezért az egyensúly szempontját is figyelembe kell venni. Ez egy belső dilemma, hiszen egyrészt mindenki a gazdasági növekedés ügyét akarja szolgálni, másrészt a környezetet akarjuk védeni. Így a védelmek túl sok, megítélésem szerint túl sok szabadságot adnak, értelmezési szabadságot adnak a tagállamoknak, és voltak éppen paradox a mögöttük rejlő logika, hiszen egy olyan normában jelennek meg, amely a szennyező fizet elvet akar érvényesíteni, akkor a normának mondanak ellent. Éppen ezért ezek a szabályok a végrehajtást és az átültetést akadályozzák, hiszen voltak éppen a jogszabály célja az, hogy senki se vonhassa magát ki a felelősség alól. Még a kulpa hiánya esetében sem. Ráadásul a kár mindig megtéríthető kell, hogy legyen. Végezetül pedig a fejlődés veszélyét is, kockázatait is le kell fedni. Nos, az ELD ezt a fajta kockázatot, a fejlődésben rejlő kockázatot nem érlegel és nem fedi le. Mondok egy példát. Hogyha például az üzemeltető felelőssége megállapítható egy tevékenység végzés okán, hiszen a tevékenység során fennáll egy kockázat, hogy szennyező lehet a tevékenységem. De ugyanakkor a tevékenység szennyező hatása az idővel változhat, fejlődhet, kifejlődhet. Nos, az LD ezt az időbeli dimenzión nem gondolkozik el, a német jogszabály az Entwicklungsrisiko fogalmával, a fejlődési kockázat fogalmával érvel, és szélrevezető volna ezt integrálni az európai jogszabályba is. Következtetéseim. A küszöb tekintetében ez volt az első kérdés, amelyről megkértek, hogy beszéljek. Nos, a környezeti kár fogalmához egy minimális küszöböt kellene meghatározni, lépcsőzetes kell, hogy legyen ez a küszöb, és ugyanezt a rendszert használhatnák nem csak a tagállamok, hanem a helyhatóságok, a régiók, a graduáció vagy a fokozatosság pedig a következő különböző médiumok vagy a különböző felhasználások alapján változhatna. Ez a lépcsőzetesség érvényesíthetné tehát mind a szennyező fizet, mind a szubszidiaritás elvét, és bevonhatná a nem hivatalos szereplőket is, non-official actors. Másrészt a hatályról. A hatály túl limitatív, túl korlátozott, és ilyen módon ki kell terjeszteni. Végezetül pedig a kivételek és a védelmek, a defenszek, ezek a környezetvédelmi felelősségvállalás rendszerét gyengítik, hiszen a teljes felelősségvállalás elvét aknázzák alá, túl sok értelmezési lehetőséget kínálnak ezek a tagállamoknak, így ahelyett, hogy a harmonizáció végrehajtott, kikényszerítettem végrehajtott lenne, sokkal inkább a különböző nemzeti jogszabályok tolulnak be a jogértelmezés területére, és torzítják el ezzel az egységes jogértelmezést. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen asszonyom az elemzését és magyarázatait, és csak két perc környezeti kárt okozott azzal, hogy meghaladta az időkereteit, és most Jávor úré a szó a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönet, hogy eljöttek az előadók. Szeretném rögtön át is adni a szót dr. Krisztel de Smetnek, a következő előadónak a Maastrichti Egyetemről a kötelező pénzügyi garancia és a külön alap felállításának szükségletéről fog beszélni a szennyező fizet elv alapján. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és elmondhatom a véleményemet a kötelező pénzügyi biztonság, pénzügyi garancia kérdéséről nem lennék egyetemi szakértő, hogyha nem az elmélettel kezdeném gazdasági, eh, jogi, vagy jogi-gazdasági eh, szempontból fogom elemezni az ELD-t. Alapvetően a gazdasági eh, jogelemzésnél azt vizsgáljuk, hogy hogyan tud reagálni a jog a körülményekre annak érdekében, hogy a társadalmi jólétet maximalizáljuk, ami a környezeti jogot illeti. Nos, egy környezeti károkozás úgy definiálható, hogy a vállalat egyébként előnyös tevékenysége kárt is okozhat, ezt externáliának szokás nevezni. Ugye károkozás ugyanakkor társadalmi pozitív hatása. Kártérítési eh, joggal arra kötelezhetjük a vállalkozókat, hogy eh, internalizálják az externáliákat, eh, vagyis a környezetre gyakorolt hatást is vegyék figyelembe. a gondatlanság, illetve a szigorú felelősség, kártérítési felelősség elve vetődik itt eh, fel. A szigorú eh, felelősség eh, elvét pártoljuk, és ezt el fogom magyarázni, hogy miért. Tehát a gondatlanság esetében egy bizonyos elvárt szintig kell a vállalatnak felelősséget vállalnia, ezt a bíróság ítéli meg. Hogyha ki akar eh, bújni a felelősség alól, akkor eh, a legnagyobb elővigyázatossággal fog eljárni oly módon, hogy eh, ne legyen fizetési kötelezettsége. A bíróság számára azonban kemény diónak bizonyulhat ennek a szintnek a meghatározása. A strict liability, vagy szigorú felelősségi jog esetében azonban nincs ez a probléma, mert bármilyen elővigyázatossági intézkedést tett is az illető, minden kárt meg kell térítenie Természetesen, hogyha a gondatlanság alapján járunk el, akkor felvetődik, hogy csak azokat az elővigyázatossági intézkedéseket fogja megtenni a vállalat, amelyek még rentábilisak. A veszélyes szennyező tevékenységeknél a potenciális szennyezőnek meg kell minden intézkedést tennie. Ez nagyon fontos lenne, hogy ne csak a bíróság által elvártakat tegye meg. Ezért sokkal tanácsosabb a szigorú felelősség alapján eljárni. És ez a fizetésképtelenséghez is kötődik. Hogyha a fizetésképtelenség veszélye fennáll, akkor a szigorú felelősségre vonás nem működik. Hogyha előre tudja egy vállalat, hogy környezeti kárt fog okozni, és olyan nagy lesz ez a kár, hogy nem fogja tudni megtéríteni, akkor már nem érez késztetést arra, hogy elővigyázatossági intézkedéseket tegyen. Tehát a szigorú felelősségi rendszer csak pénzügyi garanciákkal lehet bevezetni, különben nem fog működni. Sőt, a preventív hatását is rombolja az irányelvnek hiszen előre lehet tudni, hogy az adott vállalat nem fogja tudni kifizetni akár értékét, tehát nem is fog elővigyázatosan eljárni. Természetesen az elmélet és a gyakorlat között is húzódhat szakadék. 2004-ben, amikor az irányelvet elfogadták, akkor a pénzügyi, kötelező pénzügyi garancia gondolatát elvetették. A, biz, a tagállamok 2004-ben nem volt piaca sem a környezeti károkozás pénzügyi garanciájának. Hát, elég szerény gyakorlati megoldás született. Az e LD 14. cikke azt mondja ki, hogy a tagállamok meghozzák az intézkedéseket, amelyek a pénzügyi garanciák felállítását ösztönzik annak érdekében, hogy a vállalatok ki tudják fizetni a kártérítést, de mm, ezt konkrétabban nem részletezi az irányelv. Nyilván a tagállamok különböző megközelítést alkalmaztak, volt, aki csak információs kampányt végzett, és voltak olyanok is, amelyek kötelezővé tették a pénzügyi garanciát. Nyolc tagállam nemzeti szinten garanciarendszert vezettek be, más tagállamok azonban önkéntességet vezettek be. nagyon különböző küszöböket alkalmaznak a kötelező garanciát bevezető tagállamok. Még korai értékelni, hogy melyik megközelítés volt a leghatékonyabb. És valószínűleg nincs olyan megoldás, ami az egész EU-ban hatékony lehet. A bizottság már kétszer felülvizsgálta, hogy érdemes lenne harmonizált kötelező pénzügyi garanciát bevezetni. 2010-ben, első ízben, amikor ezt még korainak ítélte meg, második ízben az ELD refit értékelésével 2016. április 14-én. A refit értékelésnél a bizottság azzal érvelt, hogy a harmonizált garancia bevezetése a bi biz, biz, a biztosítási piacon még gyenge lenne az EU-ban, mert még fejlődőben van ez az EU szintű piac, úgyhogy jobb lenne testre szabott nemzeti megoldásokat találni. A nagy balesetek problémáját és a fizetésképtelen baleset okozók problémáját azonban ez nem oldja meg. Ráadásul véleményem szerint elég nagy a szakadéka között, hogy ajánlást teszünk csak a tagállamoknak arra, hogy ösztönözzék a vállalatokat a pénzügyi garanciák felállítására és a harmonizált biztosítás között. Például a palagáz irányelv is hasonló rendelkezést tartalmaz, tagállamokat ösztönzi erre az offshore biztonsági irányelvben is hasonló rendelkezést találunk. Felvetődik a kérdés, hogy nem kihagyott lehetősége, hogy az eld ben nem vettük be ezt a kötelező megoldást. A biztosítás persze megvalósításában különbözhetne, de legalább a kötelező elvárásnak szerepelnie kellene. A fizetésképtelenség veszélye valóság, a magyarországi 2010. október 4-i kolontári katasztrófára utalnék, a magyar kormány megközelítőleg 128 millió eurót költött a helyreállításra, csak 40 ezer eurót tudott a garanciából felhasználni. A Chemipak baleset Hollandiában 2011. január 5-én következett be, nem volt elegendő a garancia összege, és a helyhatóságok csak az 50 milliós helyreállítási költség töredékét tudták beszedni. Tehát még egyszer, amikor a környezeti károkozás megtörténik, a helyreállítás rendkívül költséges tud lenni, a fizetésképtelenség veszélye ezért valós, különösen nagy baleseteknél és a veszélyes tevékenységeknél nem szabadna pénzügyi garancia nélkül bevezetni a felelősségi rendszert, a szennyező fizetelvet a helyreállításban jobban lehetne alkalmazni pénzügyi garanciával. Milyen pénzügyi garancia eszközök vannak? Valószínűleg a biztosítás bevezetése a legjobb, de felvetődik más megoldás is, bankgaranciák, önbiztosítás, kockázat, pooling, egy külön alapfelállítása, vagy egyéb megoldások. Nyilván a mindent vagy semmit megközelítés pártján vannak sokan, az egyetemi tudományos elmélet nagyon messze van a valóságtól, de nagyon sok közbülső megoldás létezhet a semmit nem teszünk és a tökéletes szabályozás között. Bizonyos a cégek, amelyek alacsony kockázattal működnek, mentességet kaphatnának, de azért a cégek többségére vonatkoztatni kellene a kötelezettséget. Ráadásul fel kell ismernünk, hogy a biztosítás, hogyha bevezetjük, csak a kockázat egy részét fogja lefedni, nem mindent. nyilván a biztosító társaságok is ki fognak majd zárni bizonyos kockázati tényezőket, vagy plafonokat határoznak meg a kötelező pénzügyi e, garanciával kapcsolatban, tehát kérdések vetődnek fel milyen vállalkozásokra, milyen összeggel vezessük be, milyen eszközök elképzelhetőek, tehát biztosítás, bankgarancia, vagy a kettő kombinációja, vagy más, milyen biztosítási feltételek elfogadhatóak, és mondjuk az EMAS-t bevezető vállalatokat mentesítsék-e. Maradt egy pici időm, úgyhogy az értékelésről, a konklúzióimról is hadd számoljak be. Korábban már jeleztem, és még egyszer megismételném, hogy nem eléggé elrettentő erejű a szabályozás, hogyha nem kötelező a pénzügyi garancia. Elméletben a kötelező pénzügyi garancia biztosítaná, hogy a szennyező megtérítse az okozott kárt, tehát a szennyező fizetelv megvalósulna. És a gyakorlatban meg kell találni az egyensúlyt, a teljes körű kötelező garancia és a jelenlegi helyzet között. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon világos előadást, és a következő előadó előtt most visszadom a szót Kavada úrnak, akinek nincs bekapcsolva a mikrofonja, jelzik a tolmácsok, tehát nem hallják. Köszönöm szépen a részletes előadást, most pedig szeretnénk üdvözölni a természeti erőforrások kezelőit. Ez egy adhok csoport, illetve az európai risk menedzserek vagy kockázatkezelők szövetségét. Két előadónk van, Pirada úr és Kanameras úr. Elnézést kérek, de csak öt percük van fejenként. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. President. Good afternoon, honored... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök urak, alelnök urak és képviselők. A nevem Márkó Pirede, és az Eninél dolgozom. Most viszont a szakbizottságok előtt az adhok ipari természeti erőforrás kezelő csoportnak a nevében szólalok fel, ezt csak csoportnak szoktuk nevezni. Az ennél egy hatalmas energiavállalat, amely az Európai Unióban, illetve az egész világban dolgozik, és ennek a csoportnak az egyik társ vállalata. Nem tud most itt lenni velünk a, a csoportnak az ügyvezető igazgatója, viszont nagyon szívesen válaszol bármilyen írásban feltett kérdésre. Mivel nincs sok időm, így csupán csak egy pár gondolatra szeretnék kitérni, az írott dokumentumnak csak egy pár, dokumentum, pár elemét szeretném kiemelni. Először is nézzük, hogy milyen hatalmas tevékenységet is végez a mi csoportunk az LD-vel kapcsolatban. Aztán a második részben arról fogok beszélni, hogy az LD hogyan is működik, és merre is van előre az adhok ipari természeterőforrás kezelői csoport nagy vállalatokból, nagy nemzetközi vállalatokból tevődik össze, amelyek minden ágazatot lefednek. Az ld a gyakorlati végrehajtásával foglalkozunk, már a kezdetektől fogva. A munkánk során számos részt, számos érdeket féle dolgozunk együtt, az Európai Bizottsággal, például a DG Envivel, illetve egyéb egyesületekkel, üzleti szövetkezetekkel. Az LD működik, működik, és éri el a kitűzött céljait. Az ld nagyobb idő, több időt kell adnunk, hogy együtt ki alakíthassunk egy olyan, olyan adatbázist, amelyen fel tudjuk mérni, hogy hogyan is lehet az LD sikerét tovább segíteni. Más szóval lehet még formál, formálni a a gyakorlatot, anélkül, hogy magát az irányelvet módosítanánk. Az ld a lényege a megelőzés, a prevenció. Természetesen előfordulnak balesetek, és ezeket is próbálja kezelni az ELD. A bizottság próbál ja, elérni azt, hogy az ELD-t mindenhol és folyamatosan alkalmazzák. Már nagyon sok munkát végeztünk, végeztek el, és nagyon sok munka vár még ránk, ahogyan az látható az írásbeli dokumentumunkban is amióta az LD e működik, azóta mi az egyens, kiegyensúlyozott és kiszámítható végrehajtásáért emelünk szót. Az ipari közösségben, ipari szektorban dolgozunk, és az ipar, mm, valamint a kormányzati szervek, illetve egyéb érdeket felek közötti kommunikációt segítjük elő. A csoportnak az a véleménye, hogy az LD megfelelőképpen előzi meg, illetve reagál a környezeti károkra. Mivel, mivel több Európai Uniós irányelv is van ebben a témában, illetve nemzetközi megállapodások, valamint tagállami jogszabályok is, ezek jól kiegészítik egymást. A csoport véleménye szerint a nagyobb vállalatok tudják, hogy létezik az ELD, tudják, hogy ez hogyan lehet alkalmazni, és milyen hatája is van. Számos vállalat szisztematikusan átgondolta a működését, annak érdekében, hogy megnézzék, hogy milyen felelősséggel is jár az ELD-nek a megvalósítása. A legtöbb vállalat véleménye szerint az erdinek a hármas függelékben található hatája az megfelelő, és a legtöbbjük azt is gondolja, hogy az Európai Uniós egy Európai Uniós pénzügyi háttér is kellene ehhez. A legtöbb szereplő pedig azt gondolja, hogy hogy nem szabad megkerülni semmiképpen sem az LD-ből származó felelősségeket. A 2016-os bizottsági dokumentum felemleget fel, bizonyos problémákat és nehézségeket. A csoport egyetért a bizottságnak azon véleményével, hogy nem kell még most módosításokat javasolni az irányelvhez. Az ld viszont még formálni kell a részes feleknek az érdekelt feleknek a figyelmét fel kell hívni a megfelelő felelősségekre, a küszöbökre, tehát erőfeszítésre, kifejtésére folyamatosan szükség van, annak érdekében, hogy az eldétről ről a tájékoztatás megfelelőképpen eljusson mindenkihez. A mm, csoport továbbra is együtt dolgozik az Európai Uniós 2010 az Európai Bizottság 2017-2020-as több éves környezetvédelmi felelősségi munkaprogramjával, hogy beazonosítsuk, hogy milyen eszközökre van még szükség, hogyan lehet még az információkat jobban előterjeszteni. Az írott dokumentumban látható, hogy az érdekelt felek öm, részt vesznek az ELD-nek a végrehajtásában, a tapasztalatokból tanulnak, és folyamatosan fejlődnek, és párbeszédet folytatnak a közintézményekkel. Fontos, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsünk egész Európában, és véleményünk szerint jelenleg nem kell, tehát a módosítani az irányelvet. Tudjuk, hogy milyen gyakorlati módszerek állnak a rendelkezésünkre, éppen ezért az a csoport szerint jobb lenne, hogyha az irányelvnek a gyakorlati megvalósítására helyeznénk nagyobb hangsúlyt, a több éves munkaprogrammal együtt nem kell, még most szükségtelen lenne, korai lenne módosítani magát az irányelvet. Szeretnénk együtt dolgozni tovább, nagyon köszönöm, hogy felszólalhattam. Merci, Monsieur Pireda, je vous prie de Köszönöm, Pileda úr, elnézést, hogy ilyen rövidre kellett zárnunk. Lehet mindenképpen fontos, hogy befejezzük ezt a közös meghallgatást. Hogyha vannak olyan dokumentumok, amelyeket megosztana velünk itt a közös meghallgatás után, akkor ezt nagyon szívesen vesszük. Most pedig lesz úré a szó, akinek szintén 5 perc áll a rendelkezésére. Elnézést, de fontos, hogy az időkeretet betartsuk. Köszönöm. Az öné a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők, az Európai Bizottság jelen, jelenlévői. Nagy öröm számomra, hogy a Kockázatkezelők Európai Szövetkezetének a nevében, én magam is kockázatkezelő vagyok, felszólalhatok itt az Európai Parlament előtt. 4800 kockázatkezelőt tömörít ez a Ferma nevezetű szervezet, amelyet képviselek. Nagyon szeretném megköszönni az ő nevükben is ezt a meghívást. A Ferma a kockázatkezelőket tömöríti itt Európában. A kockázatkezelők felelősek a kockázatok beazonosításáért, elemzéseért, valamint kezeléséért. A megelőzés, illetve a védelem tehát a szakmájuk középpontjában áll vagyis nagyon is érdekli őket, nagyon is kötődik hozzájuk a környezetvédelmi kérdéseknek a témája. Arról szeretnénk beszélni, hogy az ELD hogyan is járult hozzá az Európai Unió környezeti szakpolitikáihoz, és a prevenciós, valamint védelmi szakpolitikákat miért kell támogatni, annak érdekében, hogy csökkentsük a környezetvédelmi kockázatokat. A Ferma egyetért abban a bizottsággal, hogy az ELD pozitívan járult hozzá az Európai Unió környezetvédelmi szakpolitikájának formálásához. Az ELD-nek valóban hozzáadott értéke van, ugyanis ugyanezt az elvet el, alkalmazza mindenki esetében, például a, szerep, a szennyező fizet elvét. A tagállamok még most vizsgálják, hogy például Franciaország, illetve Spanyolország, Spanyolország hogy milyen gyakorlati hozadéka is van az ELD-nek. A tagállamoknak segítséget kell nyújtani, és nem szabad még most változtatni az irányelven. Az LD pozitív, az LD-nek pozitív kihatása volt a környezetvédelmi bizo- biztosítási szakpolitikákra is. Az LD megfelelő védelmi keretet nyújt a, az érdekelt feleknek. Az Allianz, illetve elébb vállalatok is azt mutatják, hogy az LD megfelelőképpen működik. A mindenkinek érdeke a társadalomnak, a civil szervezeteknek, valamint a vállalatoknak is, hogy megelőzzük a környezetvédelmi baleseteket, és csökkentsük azoknak a kockázatát. Az esetleges veszteségek felmérése esetén a kockázatkezelők segítenek a megfelelő befektetési döntések kiválasztásában, így a kockázatokat csökkentik a megelőzésnek, illetve a védelemnek köszönhetően. Például a helyi hatóságokkal együtt a vállalatok szisztematikusan védik a, mondjuk a, a fajtákat hogyha valamilyen, valamilyen gyárat építenek, utána pedig visszaültetik ezeket a a növényeket, illetve újra felhasználnak minden az építkezés, kezelé, építkezés során előkerülő hulladékot. Mindenképpen be kell fektetni a védelembe, illetve a megelőzésbe ami az esetleges tovább előkerülő kockázatokat illeti, ezeket is kezelni kell. Ez minden egyes vállalat esetében más és más. Értjük, hogy a környezeti biztosítási öm, piac miért is működik nagyon jól önkéntes alapon. A kockázatkezelés, illetve a biztosítási ö, portfóliót jól ötvözi az európai vállalatok számára személyre szabott megoldást nyújtva. A környezetvédelmi kockázatoknak a kezelését tovább kell tehát folytatni, és látni kell, hogy a kötelező pénzügyi garancia nem csökkenteni a baleseteknek a gyakoriságát, viszont kihatna a vállalatok befektetői készségeire, már ami a környezetvédelmi megelőzési szakpolitikákat illeti. A legnagyobb veszteségre támaszkodva, hogyha kialakítanánk egy ilyen pénzügyi keretrendet, az számos kérdést vetne fel. Például a garanciának milyen lenne az összege, hol van a, hol van a megfelelő összeg illetve egy ilyen garancia, garancia tudna-e több száz milliós garanciát adni minden egyes vállalatnak Európában. Hogyha a vállalatoknak ilyen garanciát kell nyújtaniuk, közben pedig befektetniük környezetvédelmi intézkedésekbe, akkor milyen hatékonyságok is lenne. Vannak már több európai országban ilyen, ilyen garanciák, például amikor vissza kell állítani egy-egy területet valamilyen építkezés után. A garanciát nehezen lehet kérni pénzügyi intézményektől, ugyanis kiszámíthatatlan időtávra nem szeretnek elköteleződni az intézmények, mert pedig ehhez szükség van arra, hogy egy környezetvédelmi hogy egy pénzügyi intézmény bármilyen garanciát nyújtson egy-egy vállalatnak. A vállalatok itt tehát nem tudnának garanciában részesülni. Mindannyian tudjuk, hogy az ELD-nek az egyik legfőbb célja az, hogy megelőz, megelőzze a környezeti kockázatokat, viszont egy ilyen garancia nem csökkenteni sem ezeknek a gyakoriságát, sem a súlyos mi voltát. Éppen ezért támogatnunk kell a vállalatokat a megelőzés, a védelem, illetve a kockázatkezelés terén. Zeresképpen szeretném elmondani, hogy a Ferma támogatja a bizottság által kidolgozott ELD munkaprogramot. Meg vagyunk győződve arról, hogy minden egyes érdekelt fél ki tudja hozni a legtöbbet ebből az irányelvből. Szeretnénk, hogyha a megelőzésre helyeznénk nagyobb hangsúlyt, nem pedig a finanszírozásra. Jó lenne, hogyha a kockázatkezelési gyakorlatokra is kitérnénk. Az elvének a felülvizsgálata rendkívül jó, a Better Regulation az új bizottság által indított program keretében nagyon jól beleillik nem kell semmiképpen sem új kötelezettségeket megfogalmazni az elvével kapcsolatban. Az Európai Unió így tud pozitív üzenetet küldeni az Európai Uniós vállalatoknak. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen a két előadónak. Most pedig folytatjuk a vitát. És Rán Cashmannek adom meg a szót, aki az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának uh, jogi szakértője a bizottság több éves ELD munkaprogramját fogja bemutatni. Kesmen úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy meg szeretném köszönni a két szakbizottságnak, hogy meghívták az Európai Bizottságot, hogy itt bemutathassuk a több éves munkaprogramunkat. Nagyra értékeljük ezt a lehetőséget. A program 2017-től 2020-ig fog futni, és ez a 2016-os végrehajtási irányelvet végrehajtást elemző jelentésével, illetve a ma délután már említett refittel függ össze. A környezetvédelmi felelősségvállalási irányelv, mondja refit még nem, ér, nem használja ki kellőképpen a benne rejlő potenciált. Az értékelés arra jut, hogy az irányelv módosítása nélkül egy sor pozitív lépést lehet alkalmazni. Ezen lépések azok, amelyekre a munkaprogramunk koncentrál, fókuszál. A munkaprogram három alapvető munkaterületre koncentrál. Az első, az evidence base a bizonyítási alap. Az a kérdés tehát, hogy hogyan működik ez az irányelv az egyes tagállamokban. Ezt vizsgáljuk meg. Úgy gondoljuk, hogy még mindig nagy információ hiány áll fenn a tekintetben, hogy hogy működik az irányelv. Például az nem tudjuk, hogy hány esetben indították az irányelv hatája alatt eljárásokat. Vannak tagállamok, ahol regisztrálják ezek az eseteket, mások nem. Ez alapján, a regisztráció alapján lehet megállapítani, hogy hány esetben indult eljárás az ELD alapján. Egy külső szolgáltatót bíztunk meg múlt évben, hogy próbálják javítani az evidence-based, a bizonyíték alapot próbáljunk több bizonyítékot begyűjteni. Például, hogy dolgozzanak ki tesztet, és vezessenek be egy információs rendszert, amelyen lehetséges az ELD keretén belül alkalmazandó esetekre terjedne ki, és hat tagállamban vizsgálják meg a magának az irányelvnek, az LD irányelvnek az alkalmazását. Ezen felül egy sor indikátor kidolgozásával is megbíztuk őket, feltérképezendő, hogy az irányelvet hogyan ültették be a tagállamokban. Ez egyéb iránt a bizottság környezetvédelmi végrehajtási áttekintésébe is ehhez is kapcsolódik, ahol átfogó módon vizsgáljuk meg, hogy az egyes tagállamok környezetvédelmi jogszabályait, illetve az idevágó európai jogszabályokat hogyan ültetik át. Az ország specifikus jelentések első körét már eh, publikáltuk, és az egyik kérdés, amelyet vizsgáltunk, éppen az ELD, a környezetvédelmi felelősségvállalási irányelv átültetése volt. Próbáljuk az itt megszerzett tudást, tapasztalatot visszaadni, visszacsatornázni a tagállamoknak, és ezért az indikátor alapot igyekszünk tökéletesíteni, kiterjeszteni. Munkánk második területen a támogatási intézkedésekre vonatkozik, mivel támogathatjuk a tagállamokat. Például guidance-el iránymutatással vagy képzési programokkal. Az első fázisban, mely 2017-től 2018-ig terjed, elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan tudjuk a legfőbb koncepciókat, az irányelvben tartalmazott jogi fogalmakat közösen értelmezni. A ma délutáni előadók többen beszéltek az environmental damage vagy a biodiversity damage, a környezeti kár és a biodiverzitásnak okozott kár fogalmának értelmezhetőségéről. Azon dolgozunk, tehát a szakértőkkel, hogy jobban érthetőbbé tegyük ezeket a fogalmakat, és ilyen módon az LD-t is hatékonyabban lehessen alkalmazni. Megvizsgálunk más tevékenységet is ezen átfogó munkaterületem. A végső terület amelyre koncentrálunk, a pénzügyi biztonságra koncentrál. Hallottunk sok észrevételt e szempont érvényesüléséről a mai napon, ma mai délután. A munkaprogramunk elsősorban az Impel, az Európai Felügyelők Hálózata által útjára indított pénzügyi biztonsági projekt eredményeire figyel. Nos, az Impel projektje egy több tagállam által lett kezdeményezve, hiszen az egyes tagállamokban különböző állampolgárok vagy jogi személyiségeket köteleztek arra, hogy megtérítsék a környezeti kárt. Ezek közül egyesek az LD hatája alatt kerültek meghatározásra. Nos, az Impel segítségével, illetve a hálózat segítségével a pénzügyi biztonság általános és mindenre kiterjedő fogalmának meg, meghatározását próbálják. Ezt a fogalmat próbálják meghatározni, kitekintve az ELD-re, de más Európai Uniós környezetvé védelmi jogeszközökre, például a hulladék vagy az ipari kibocsátás irányelvre. Munkaprogramunk rolling, gördülő munkaprogram, tehát e, nem kötjük meg a kezünket, hanem lehetővé tesszük, hogy e, a valóság tükrében a kihívásoknak megfelelően ezt a munkaprogramot átalakítsuk, a tagállamokkal de a szereplőkkel, a stakeholderekkel való együttműködés eredményeképpen többek között stakeholderek azok, akiknek hangját itt ma délután meghallgathattuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Ilyen módon most egy kis időnk van arra, hogy kérdéseket intézzünk az előadókhoz. 20 percünk van sac per kb. 20 percünk van, úgyhogy már is megadom a résztvevőknek a szót. Két kérdést látok, javaslom, hogy csoportosítsuk a kérdéseket, utána megadjuk a szakértőnknek a választ. Válaszadás lehetőségére szót. Először is Hautal asszony. Köszönöm szépen. Amikor az irányelvet elfogadták, én ezen szakbizottság tagja voltam. Érdekes tehát látni, milyen kihatással jár ez. Érdekes volt azt is hallani, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a végrehajtást javítani lehet azáltal, hogy a tagállamokkal szorosabbra fogják a kapcsolatot, iránymutatást adnak nekik, illetve közösen erőfeszítékeseket tesznek az azonos értelmezés érdekében. De jelzem, hogy több szakértőnk a jogszabály megváltoztatását tartja szükségesnek. Érdemes volna talán, hogyha szakértők és a bizottság éppen erről a kérdésről előttünk eszmét cserélnének. Kell-e változtatni a jogszabályt, vagy nem? Gondolok itt ugye a definíciókra, illetve a defenszek, a védelem kategóriájára. Cashman úr erről nem is beszélt. Szükség van erre, hogy ezen definíciókat megváltoztassuk, illetve a defense kategóriáját átérjük, vagy pedig nincsen. Ugye a State of the Art Defense-ről egyik szakértünk részletesen beszélt, módosítani kell ezt vagy sem. Persze az előadók az egymás által mondottokra is reagálhatnak, most pedig megadom az úrnak ott hátul a szót. Egy kérdése volt, egy észrevétel volt. If you are ready to do that. My name is Peter Teff. Peter Teffer vagyok, az EU Observer újságírója vagyok. Az egyik nagy ö, figyelmet feltkavart eset a légszennyezés volt. S tagadhatatlan, hogy a dízel gépjárművek komoly szerepet játszanak ebben. Az Európai Bizottság adhok Európai Parlament adhok bizottsága felvetette kérdést, hogy fizethetnek a gépjármű gyártók, mint kár okozók a kárért. Kérdezem a szakértőket, hogy módosítani kell-e az ELD irányelvet megés, megítélésük szerint azért, hogy egy ilyesfajta szörnyű visszaélést megakadályozhassunk, illetve hogy a szennyező valóban fizethessen, aki ezenben az esetben az autógyártók lennének. Én az Embiszak Bizottság előadója vagyok, és jelzem, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az LD hatáját ki kell terjeszteni, úgy, hogy a levegő minőségre is kiterjesszük, hiszen a jelenlegi LD irányelv nem teszi lehetővé, hogy a légszennyezést okozó öm, szereplőköt felelősségre lehessen vonnani. Ilyen módon az oksági kapcsolatot a jelenlegi hatályos LD alapján a gépjármű gyártók és a légszennyezés között nem lehet létrehozni. Amellett érvelünk mi az nb ben hogy a légszennyezés és a légminőség, levegő minőség kérdését emeljük be az RD hatájában vagy másként mondva az LD hatája terjesszük ki a két tényállásra. De komoly akadályokba ütközünk. Most pedig megadom a szakértőinknek a szót, nem tudom, hogy milyen sorrendben kérik a szót. Bizottság vagy a szakértőink kérik a szót. Ki kéri a szót? Heidi Hautala, illetve az újságíró kollega kérdésére várjuk a válaszokat. Nincsen válasza senkinek? Az én véleményem különbözik, hiszen úgy gondolom, hogy egy-két dolgot a jogszabályban például a környezetvédelmi kár fogalmát, illetve defense a védelem fogalmát meg kell változtatni, hiszen ezek megnehezítik a harmonizált alkalmazást. Persze politikai probléma lesekedik a jogszabály mögött, nem könnyű megváltoztatni a jogszabályt. Az ELD-t ugye 18 éve létezik, de 30 éve létezik már ez a megközelítés, sok javaslat került a vitába, de az iparág és a vállalkozások olyan nyomást gyakoroltak a politikai döntéshozókra, hogy ez jött létre, ez a kompromisszum jött létre. Nem tudok más mondani, nézzék meg a jogszabály kialakításának történetét. Márpedig, ha nem lehet megváltoztatni a jogszabályt politikai okoknál fogva, legalább a más irányelvekkel való integrációját el lehetne érni, azért, hogy csökkentsük ennek a kárát ebben az esetben ez nem egy környezeti kár lesz, hanem a politikai környezet káraként írhatjuk le. Hogyha tehát a defenszek, a védelem kategóriáját nem tudjuk megváltoztatni, jogszabály alkotással, akkor az IPPC, az ipar, eh, ipari kibocsátási irányelvvel kell ezt összekapcsolni, hiszen az LD 7. cikke expressis verbis szól arról, hogy az fajta felelősségre is ki kell terjeszteni az eldét, illetve a környezeti kárt. Ennek fényében és szellemében például a GMO-kat piacra juttató és ezzel valamilyen módon kárt okozó gyártót, előállítót is felelősségre lehetne vonni. Másrészt a risk of development, az Entwicklungsrisiko német jog kategóriáját lehetne beemelni az európai jogszabályba. Ami pedig a definíciók kérdését illeti, továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy egy ilyesfajta definíció nem alkalmazható, ez túlon túl tudományos definíció. A bírák amikor az európai jogot alkalmaznak, egyszerűen nem fogják érteni, hiszen ők nem ipari szaktudósok, nem szakértők, ilyesfajta támogatással nem is rendelkeznek, nem az USA-ban vagyunk, hanem egész egyszerűen bírók, bírák, bírók, bírák. Egy szóval a, a környezeti kár definíciója tágítható vagy szűkíthető. Jelenleg ez nem terjed ki a légszennyezésre, vagy a biotikus forrásokra is. Az irányelv nem veszi figyelembe a különböző médiumok közötti kapcsolatot, a szárazföld, a levegő és a víz közötti kapcsolatot. A szörkla amerikai törvényt, vagy a Lugánói Egyezményt, ha bár ez még nincsen hatályban, de ez mégis a legfejlettebb jogszabály, vizsgálják meg, A Luganói Egyezmény és az amerikai törvény definíciója, bár nagyon nehéz ott is a definíció meghatározása, messze mutató. Hiszen ha nem definiáljuk pontosan a környezeti kárt, akkor hogyan működhetne a biztosítási ágazat? Hogyan lehetne kvantifikálni a környezeti kárt? A sztorinak itt még nincs is végem, hiszen mi történik, ha kumulatív kibocsátásról van szó? Vagy mi van azokkal a károkkal, ahol az okságot nem lehet megte, megteremteni? Vagy hogy lehet a biztosíti rendszert működtetni, hogyha a felelősi tehető jogi személy nem megtahatározható? Egyensúlyt kell találnunk az ipar érdekei és a közösség érdeke között, de nem szabad, hogy a mérleg az ipar ága, az ipar oldalára billenjen ki, egy szóval, hogyha módosítják a jogszabályt, akkor ennek figyelembevételével tehetik ezt meg. Köszönöm, van-e más reakció? Esetleg én is kérdeznék közvetlenül az előadóknak tennék fel kérdéseket. Az első kérdésem Pireida és Kanameras urakhoz szól. Mind a ketten említették, hogy a tapasztalataik, felméréseik, tanulmányaik alapján az ipar, a vállalatok úgy ítélik meg, hogy nincs szükség további szabályozásra, illetve kötelező pénzügyi garancia rendszerre, hiszen az ELD már rendelkezésre áll, és ez elégséges, kielégítő. A kérdésem, amit mindkettőjüknek szeretnék feltenni, az, hogy ez végül is nem meglepő, hát az ipar általában nem örül annak, hogyha újabb és újabb szabályok születnek, de Európában az ELD terén eh, igazából nagyon sokféle pénzügyi, környezetvédelmi garancia rendszer alakult ki, nagyon tarka a kép, környezetvédelmi biztosítási rendszerek vannak bizonyos tagállamokban, más tagállamokban viszont nincs ilyen, úgyhogy nem egyenlőek a működési feltételek eh, az egységes piac különböző részein. Tehát a vállalatok, vállalkozások más feltételek között működhetnek a különböző államokban. Tehát egyes államokban olcsóbb a környezetszennyezés, hiszen nem kell a kötelező környezetbiztosítást megvásárolni. Eh, más eh, országokban viszont meg kell. És szerintem ez versenyjogi problémát is felvet. Értem a szempontját, de én azt akarom mindezzel mondani, hogy ahhoz, hogy harmonizáljuk a szabályozást, és így az ED alapján különböző tagállamokban újabb jogszabályok jöjjenek létre, az szükséges lenne ahhoz, hogy egyenlő feltételek alakuljanak ki. Tehát hogyan látják ezt? méltányos-e az, hogy a különböző tagállamok különböző rendszert építenek ki, vagy harmonizálni kellene a megközelítést. A következő kérdés Cashman úrhoz szól. Ön említette, hogy a bizottság a több éves munkaprogramjában alapvetően az ELD jobb alkalmazására összpontosít, helyet, hogy megújítaná, felülvizsgálná azt, vagy megnyitná egy új jogalkotás előtt. De megyes már a bizottság által is észlelt problémák, ugye a bizottság tanulmányt készítettett az e ld azt mutatják, hogy bizony az egyes tagállamok teljesen máshogy értelmezik az EED-t. Olyan egyszerű dolgok, mint a bizottsághoz való beszámolási kötelezettség, teljesen más interpretációt kapnak. 75%-a a beszámolóknak két tagállamból érkezik, a, többiből csak nagyon ritkán érkeznek jelentések. Tehát a, a jelenlegi ELD szabályozás átalakítása megoldaná a problémát ön szerint, vagy ennél nagyobb változásra van szükség? Ferrara asszonynak is van kérdése, aztán akkor meghallgatjuk a válaszokat az előadóktól. Rendben. Köszönet az összes előadónak, akik hozzászóltak. Jávor kollégával együtt én is előadó vagyok. Én a Júri Szakbizottság részéről az ELD irányelv, vagy ELD irányelv alkalmazásával foglalkozom. Pontosan azt szeretném kérni, hogy pontosítsanak, kapcsolódva az, amit Benedek mondott, tehát az összes tagállamra vonatkozó szabályozás harmonizációja vetődik fel. Ugye eddig az irányelvvel rendelkezünk csak, a jogalap felvizsgálata után ez egy rendeletté válna. A tagállamok között azt tapasztaljuk, hogy nagyon különböző a helyzet, és az információk begyűjtése is nehézkes ugye adatok, objektív statisztikák összegyűjtése ahhoz, hogy, hogy is mondjam, tervezhessünk és megérthessük, hogy hogyan kell fellépni, milyen változásra van szükség. A tagállamok közötti közös jogforrás elősegíteni a harmonizációt, ugye jobb szabályozást és jobb monitorozási lehetőséget jelentene a tagállamok között. Az első kérdés azzal kapcsolatos, hogy ami a monitoringot illeti. Eddig nem működött ez a monitorozás, különböző okoknál fogva. Időnként azért, mert nincs megfelelő függetlensége a monitorozóknak, az ellenőröknek, másrészt pedig a tagállamokban nagyon sokféle veszélyes tevékenységet folytatnak a vállalatok, ez áttekinthetetlen. Hát az, az, az lenne az elképzelés talán, hogy egy olyan regisztert állítsunk fel, ahol ö, számba vesszük az összes potenciálisan környezetszennyező tevékenységet, és ebbe kötelezően ö, regisztrálnia kellene minden ö, vállalkozásnak. Ez megkönnyíteni a kontrollt, a monitoringot. Ami a pénzügyi garanciákat, biztosítékokat illeti, én egyetértek Kanaméras doktorral abban, hogy a kötelező pénzügyi biztosíték bevezetése nem csökkenti a környezeti kockázatot, inkább a prevenció, a kezelés, az, ami előre visz a tények alapján ezt szűrhetjük le. Olasz vagyok, Kalabriából jöttem, és vannak ott olyan városok, ahol föld alá temetett mérgező hulladékok között élünk, szanálni kellene, rekultiválni a területeket. Nem egyszerűen környezeti károkozás, hanem közegészségügyi kockázat egyre nagyobb számban jelennek meg a daganatos megbetegedések a régióban. Nyilvánvaló, hogy a prevencióban is fel kellene lépni, mert késő már a károkozás bekövetkezte után helyreállítani a korábbi környezeti állapotot, és ez nagyon sok időt és pénzt emészt fel. Egyetértek azzal, hogy a prevenció nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon, illetve a kockázatkezelés is. De az is igaz, hogy egy pénzügyi garancia, pénzügyi biztosítás is szükséges. Mert mindenképpen kialakulnak veszélyes helyzetek, hányszor előfordul hogy azok a vállalatok, amelyek felelősek, csődbe mennek, eltűnnek, felszívódnak, senki nem fizeti ki a károkozást, a kártérítést. Meg kell határozni megfelelő összegeket, a tevékenység a vállalkozás jellege alapján fel kell becsülni, hogy az egyes cégek mekkora biztosítékot kell, hogy félretegyenek, vagy befizessenek. Az európai alappal kapcsolatban az a probléma, hogy hogyan fizetjük be a pénzt. Ugye ez az állampolgárok terhére állhatna csak fel, és és ez egy kicsit bonyolultá teszi a kérdést. A másodlagos, harmadlagos felelősség kérdése is felvetődik a károkozásnál. Ez egy inkább technikai kérdés, de az ELD irányelvben ez jelenleg nem szerepel. Bizonyos tagállamok szabályozzák, és én ezt szívesen megvizsgálnám. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm. Most pedig visszaadnám a szót az előadóknak, hogy válaszoljanak a feltett számos kérdésre. Önöké a szó. Kezdhetem? Hogyha nem bánják, akkor átváltok olaszra. As you can see, uh, ahogy látják, ahogy megállapíthatják a feltett kérdések alapján, a technikai aspektusok a legfontosabbak. Ugye az összes politikai szándék mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy milyen technikailag bonyolult kérdésről van szó. Azért alakult ki ez az irányelv, mert a nemzeti jogokban különböző szabályozások már érvényesültek, és nem könnyű az európai eredetű jogot ezekkel kombinálni. Vannak olyan járulékos területek, mint a büntetőjog, mint a polgári felelősségi jog kártérítésben, ami nagyon különbözik tagállamonként, és hogy válaszoljak az előadó nőnek, tehát a cégek mindig akkor boldogak, hogyha nagyon világos a szabályozás, és nem kell keresni, hogy milyen jogot kell alkalmazni. Nagyon fontos a szakmai és jogi kihívások áttekintése, ami szinte lehetetlen. Néhány nagyon rövid észrevétel azzal kapcsolatban, ami elhangzott a szimmetriával kapcsolatban a tagállamok között, aztán az adófizetők számára felvetődő környezeti költségek kapcsán a biztosítás, a garancia terén. A legtöbb országban, az enyémben is, a költség az irányelv utáni szennyezésre nem vonatkozik. Tehát a történelmi változásokra vagy, vagy, vagy romlásra vonatkozik. Tehát általában az elárvult telephelyeknek a szanálása terheli az állampolgárokat. Mi a helyzet a licenszekkel, a kivételekkel? Vannak esetek a szigorú interpretációra, de Olaszországban például nem alkalmazzák. Aztán eh, vannak olyan kollaterális eh, aspektusok, amelyeket nem szabad eh, elhanyagolni. Büntető eljárás például. Egy vállalatnak a permit defense-et nem érdemes érvényre juttatnia, viszont a vezetőnek érdemes érvelnie, amikor büntetőeljárást indítanak ellene. Tehát nagyon fontos, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a technikai jogi szempontokra figyelemmel legyünk ennél a műveletnél. Köszönöm. Yes. Szeretnék, franciául beszéltem ezzel, úgyhogy franciául is szeretném folytatni. Az elhangzottak rendkívül fontosak, valóban nagyon összetett ez a kérdés. A harmonizáció, ez mindenkinek jó, a vállalatoknak is, hiszen sokkal könnyebb eligazodni egy harmonizált, egységes, egységesített piacon. Viszont ez kicsit nehéz is, ugyanis, az orsz- ugyanis országok szerint eltérő a helyzet. Vegyük például Franciaországot. A francia jogrendszer igen előre haladt, előre haladott, már ami a környezeti felelő, felelősségvállalást illeti. Az ELD is meghatároz biodiverzitási, felelősségvállalási kötelezettségeket. A harmonizáció tehát felmerült, mint, mint igény, de hát ez a szakpolitikáknak a függvényében különböző és különböző lehet. Szerintem, ami a pénzügyi garanciának a kérdését illeti, vissza kell térni az egyszerű dolgokhoz. Egyszerűen nincs olyan piac, amelyen ezeket a garanciákat meg lehetne valósítani. Ahogyan azt az elnök úr is mondta, vannak olyan európai országok, amelyek esetében például a talajhelyreállításnál működik ilyen garancia, tehát láthatunk ilyen példákat, viszont ez rendkívül összetett, nagyon nehéz ezeket megvalósítani. Ahogyan már említettem, meg kell állapodni az összegben, ezek nagy összegek, relatíve nagy összegek, idősávot is meg kell határozni. Ugye a bankok nem akarnak 20-40 évre, vagy előre nem látható időtartamra elköteleződni. 2004-ben is volt már egy ilyen kérdés. Képzeljük csak el, hogy a 2008-as válság után a pénzügyi rendszer, a banki rendszer olyan helyzetbe került, ahol a banki garanciákat nagyon nehéz, még mindig elfogadtatni. Vannak persze biztosító társaságok is, de először az összegben, az időtartamban kell megállapodni, a kockázatokat kell pontosítani. És vannak olyan esetek, ahol ezeket el tudom képzelni, hogy ezek a garanciák működhetnek, viszont más esetekben egyszerűen nem lehet ezeket a garanciákat alakít, kialakítani, hiszen itt nem is a harmonizáció kerülne elő, hanem sokkal inkább a diszkrimináció. Mit kellene tehát akkor tenni? Először is harmonizáljuk magukat, a jogszabályokat, amelyek már léteznek, hogy a jogszabályok tényleg ugyanolyanok legyenek, ugyanazok legyenek minden egyes, minden egyes tagállamban, és ezek a garanciák vonatkozanak mindig ugyanarra minden egyes tagállamban, és aztán majd megnézzük, hogy ha már jobb lesz a pénzügyi helyzet, akkor mit tehetünk. Köszönöm. Kásmer úré a szó, akitől kérem, hogy röviden reagáljon, aztán pedig már le kell zárnom az eszmecserét, ugyanis szorít az idő. Kásmer úré tehát a szó, nagyon köszönöm, Jávor úr. Szeretnék válaszolni tehát a kérdésekre. Azt mondanám, hogy a bizottság intézményes szinten optimista. Nem létezik ez a több éves munkaprogram, amelyhez nyilván optimistán és nem pedig pessimistán állunk hozzá. Nagyon reméljük, hogy az irányelvnek a végrehajtását, végrehajtásában előrelépést tudunk eszközölni a munkaprogramnak köszönhetően. Viszont nem zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy egy adott ponton át kell gondolnunk, hogy esetleg érdemes lenne-e változtatni az irányelvet. Tehát ezt nem kell még kizárni, ezt a lehetőséget sem. A több éves munkaprogram többek között próbálja a tudományos bizonyítékokra alapozott végrehajtást elősegíteni. Itt tehát több információnk lesz majd a helyzetről, és egy pár év múlva már jobban fogjuk látni, hogy hogyan is alakul a helyzet. Soha nem mondjuk tehát, hogy soha ne zárjuk ki az irányelv módosításának lehetőségét sem. Számos kérdést hallhattunk Ferrara asszonytól. Nagyon jól mondja, nagyon jól kiemelte, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a károkozásnak a megelőzése. Itt egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy az ELD nem egy elszigetelt eszköz. Számos más eszköz is kulcsfontosságú szerepet játszik a megelőzésben, a kár megelőzésben. A hármas függelék például kimondja, hogy mely szereplőkre vonatkozik a szigorú felelősségvállalás Tehát vannak más eszközök is ezen kívül, amelyek szintén fontos szerepet játszhatnak a megelőzés terén. Látjuk, hogy mennyire fontos összekapcsolni az ELD-t és a többi eszköz megvalósítását. A bizottságnál mi egy környezeti megfelelőségi kezdeményezésen dolgozunk, amelyel a megfelelőséget szeretnénk biztosítani az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályaival. Ez támogatja majd, elősegíti majd az ELD végrehajtását is. Számos eszköz áll tehát a rendelkezésünkre, amelyekkel el lehet kerülni azokat a helyzeteket, amelyeket mindannyian el akarunk kerülni így pedig választ is tudunk adni azokra a helyzetekre, amelyek esetleg felmerülnek és választ igényelnek. Ott van például a környezetvédelmi um, egyéb irányelvek is, amelyek, um, amelyek szintén ezeket a helyzeteket szabályozzák. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Visszadnám a szót. Nagyon köszönöm, köszönöm ezeket a válaszokat, pontosításokat, és gyorsan, zárásképpen Ferrara asszonynak, a jelentéstevőnek vissza is adnám a szót. Nagyon köszönöm, röviden szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak. Köszönöm a nagyon érdekes eszmecserét, az érdekes gondolatokat. A munka tényleg valóban összetett. Egyetértek abban, hogy egyrésztről fontos a harmonizáció, fontos az összes tagállam között végrehajtandó harmonizáció, ugyanis ez mindenkinek megkönnyíti az életét. Másrésztről viszont a többi norma, már létező normatívát is figyelembe kell venni. Természetesen harmonizációra van szükség nem csak a tagállamok között, hanem a különböző normatívák között is tehát össze, össze kell kapcsolni ezeket a normatívákat, hogy homogén keretet kapjunk, és így meg tudjuk előzni a környezetvédelmi károkat, illetve azokat helyre tudjuk állítani. Ami a környezeti károkat illeti, itt Pirada úrra reagálnék, a környezeti károk valóban nagy problémát jelentenek. A normatíva, amelyet felülvizsgálunk, az nem lehet retroaktív, nem lehet visszamenőleges, éppen ezért erre a kérdésre másfajta választ kell majd találnunk. Ami viszont a jövőt illeti, a jövőre vonatkozóan már lehet újításokat bevezetni, olyan újításokat, amelyekkel el tudjuk kerülni a környezetvédelmi károkat. Továbbra is folytatjuk majd Jávor kollégával a munkát. Nagyon köszönöm, A küszöb, illetve a monitor kérdését majd tovább fogjuk boncolgatni, illetve a környezeti kárnak a definícióját is. Együtt fogunk dolgozni az ENVI szakbizottsággal, és remélem, hogy így jó munkát tudunk majd végezni. Köszönöm mindenkinek! Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezt a hosszú meghallgatást, nagyon köszönöm ezt az eszmecserét, amely lehetővé tette számunkra, hogy betekintést nyerjünk egy igen fontos kérdéskörbe, és ezzel a szakértők, a jogalkotó, mindenki, aki a vállalatok, mindenki, aki kapcsolódik ezekhez a kérdésekhez, az az eszmecseréből tud majd ihletet nyerni. Köszönöm, le is zárom a meghallgatást, most pedig zárt üléssel folytatjuk. Kérem, hogy aki nem maradhat a zárt ülésen, az hagyja el a termet, ugyanis már, e, már késésben vagyunk. Még egyszer nagyon köszönöm, és az elnök úr, ha minden igaz, akkor átveszi az elnöki posztot.